Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, biztos asszony, meg is kezdjük a mai ülést. Mindjárt az első pont következik a napirendünkből. McCarthy asszony egy jelentésről beszélünk, a közvetítésről szóló irányérv végrehajtásáról, a közvetítésre gyakorolt hatásról és a bíróságok hozzáállásáról. Tehát megkezdjük a vitát méghozzá az előadóval McCarthy asszony négy percben parancsoljon öné a szó. Köszönöm. Azt hittem, hogy 6 percen van, de majd besűrítem, négy vagy gyorsabban beszélek. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, amiért segítettek a mediációval kapcsolatos jelentés elkészítésében, amelynek célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a 27 tagállam hogyan hajtja végre a 2008-as mediációról szóló uniós jogszabályokat és az erre vonatkozó iránymutatásokat. Egyes képviselő kollégáim, amikor 2008-ban ezt elkészítettük, nem voltak meggyőződve arról, hogy európai irányelvre szükség lenne, de a konzultáció, a meghallgatások azt hiszem, hogy bebizonyították, hogy valóban uniós irányítás szolgáltatásokra van szükség a mediáció terén. A választó polgárok Tól egyre több kérést kapunk, hogy segítsünk határon átnyúló különböző peres eljárásokban, legyen az lakhatás, gyerek felügyelet kérdése, és így tovább, és így tovább egy bírósági peres eljárás nagyon sokba kerül. A kis cégek 25%-a azt mondja, hogy uniós bírósághoz nem fordulnak akkor, hogyha 50 ezer euróra kevesebb pénzre van szükség, hiszen többek kerül uh, a leves, mint a hús. Azt hiszem, hogy most már mindenki látja, hogy a fogyasztók, a cégek számára a mediáció eh, nagyon hasznos eszköz, és a tagállamoknak még többet kell tenniük annak érdekében, hogy ezt mindenkinek eh, elmondják önkéntes magatartási kódexek létrehozására van szükség, hiszen a bevált gyakorlat már bebizonyította, hogy 70%-os siker arányt is el lehet érni a mediációs ügyekben, sőt 80%-ot, hogyha önként választja mindkét fél a mediációt, de Európában a peres felek mindössze 1%-a él ezzel a lehetőséggel. 3 és 400 nap között telik el egy peres eljárás esetében, akár 50 ezer euró költség, peres költséggel is számolhatnak. 300, egy példát mondanék, 330 nap helyett 80 nap, és 200 vagy 50 ezer eh, euró helyett akár csak 8 ezer euróba kerül egy mediáció. Egy eh, közvetítő az Egyesült Királyságban 150 eh, ilyen esettel foglalkozott, ebből 13 volt határon átnyúló, mégis 80 napon belül megoldotta őket, tehát ez gyors, hatékony megoldása a vitás eseteknek, ezért úgy vélem, hogy különösen hasznos a gyerekfelügyeleti ügyek esetében, hiszen drámai módon csökkentheti azt az időt, amely a megegyezés eléréséhez szükséges, és azt hiszem, hogy a családon belül nem kell elmagyaráznom, hogy mennyire fontos, hogy ez ne húzódjon el egy ilyen vita, családjogi vita. 10 millió font, négyfél, három ország, Franciaország, Svájc, Egyesült Királyság problémáját egy nap alatt megoldotta egy közvetítő, de mire ide jutottak, a különböző bíróságok és ügyvédek három tagállamban már 5 millió fontot zsebelhettek be. Azt hiszem, hogy omtatja ezt, hogy mennyivel egyszerűbb a mediációhoz fordulni, mint a bíróságokhoz. Azért fordulok a tagállamokhoz annak érdekében, hogy hajtsák végre vonatkozó önös jogszabályt, hogy valóban egy érdemi alternatívával szolgáljunk a bírósági peres eljárással szemben. Ezen kívül szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy az Európai Bizottságot és a tagállamot felszólítsam arra, hogy segítsenek az európai polgároknak, például a spanyol és ciprusi e, rengeteg megoldatlan peres e, eljárás lezárásában. Azt hiszem a mediáció lehet a has- leghasznosabb eszköz erre. Az amikor készítettük ezt a szöveget, csak 17 tagállam ültette át az irányelvet a nemzeti jogszabályba, és 9 tagállam ellen eh, Reding biztos asszony szolgálata már jogsértési eljárást eh, kezdeményezett. Vannak olyan tagállamok, amelyek az iránymutatást nem teljes mértékben alkalmazzák. Azt hiszem, hogy eh, közös érdekünk az, hogy megfizethető és hatékony igazságszolgáltatás rendszert működtessünk Európában. Köszönöm szépen az előadónak, most pedig Reding asszony kapja meg a szót a bizottság nevében. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadó munkáját. Azt hiszem, nagyon átfogó jelentést készített. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló alternatívaként szolgálhat, amiről beszél a bírósági perek számára. Ez mindenképpen mérföldkövet jelent az európai igazságszolgáltatás útján hiszen eh, határon átnyúló vitarendezési ügyekben eh, jobb, hogyha nem kell bírósághoz fordulni, hanem végésen meg lehet egyezni. Ezzel pénzt, időt takaríthatunk meg, eh, családjogi esetekben pedig sok traumát is okoz, ha bírósághoz kell fordulni. McCarthy asszony jelentése egy politikai értékelést tartalmaz arról, hogy néhány tagállam hogyan hajtotta végre az irányelv rendelkezéseit. Egyetértek a rapportőrrel, a célunk az kell, hogy legyen, hogy szigorúan alkalmazzuk a rendelkezéseket. Örülök annak, hogy az egész jelentésben talán több olyan tagállamot találunk, akik a szigorú az átültetést, alkalmazást részesítik előnyben. Nem minden tagállam ültette még át a belső jogba, kilenc tagállam még nem is küldött értesítést arról, hogy milyen nemzeti rendelkezésekre lenne szükség ahhoz, hogy megfeleljenek az irányelv rendelkezéseinek. A bizottság ezért idén júliusban szerződésszegés miatti jogsértési eljárást indított eh, ez ellen a kilenc tagállam ellen. Amint tudják, két hónap eh, áll rendelkezésükre a válaszra. Nyomon fogjuk követni ezt a kilenc eh, esetet, és ugyanígy azt is, hogy a többi tagállam, akik már átültették az irányelvet, náluk ellenőrizni fogjuk, hogy a nemzeti átültetés teljesen megfelele az irányelvnek, és kiadunk majd egy közleményt arról, hogy hogyan hajtották végre a tagállamok az irányelvet. Ebben arra fogunk koncentrálni, hogy a közvetítést hogyan sikerült elterjeszteni. Egyetértek a parlamenttel, itt nem elég az irányelv, hanem el kell mondani az embereknek azt is, hogy létezik ez a lehetőség. Ehhez még hozzátenném azt is, hogy az irányelven eh, semmilyen nincs, eh, ami miatt a tagállamok a eh, belső közvetítési eljárásaikra nem hozhatnának más rendelkezéseket. A határon átnyúló ügyekre kötelező az irányelv, és ugyanígy a, a belső eljárásokra is. Köszönöm McCarthy asszonynak és munkatársainak a kiváló együttműködést a parlamenttel. Ezek a javaslatok sokat segítenek abban, hogy elősegítsük azt, hogy a közvetítés népszerűbbé váljon és szélesebb körben alkalmazzák. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a frakciók nevében következnek a hozzászólók. A néppárt nevében Rankel úr két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, előadó asszony. Mindenek előtt természetesen szeretnék gratulálni a raportőrnek. Nagyon hasznos jelentést készített, és ez lehetővé teszi a számunkra, hogy a közvetítés a mediáció területén tovább lépjünk előre. Számos megoldást vázol fel a jelentés, amelyeket a tagállamok alkalmaznak, hogy az 2008-52-es irányelvet át tudják ültetni. Ez a polgári és kereskedelmi ügyekre alkalmazandó rendelkezéseket tartalmazó irányelv. Tudjuk, hogy a mediációnak mik az előnyei. Gyorsabban meg lehet oldani a konfliktusokat, békésen lehet rendezni, racionálisabban működhet az egész, egész igazságszolgáltatási rendszer. Ugyanakkor mind a két fél számára lehetővé teszi, hogy békés úton gyorsabban és olcsóbban jussanak el a konfliktus, eh, a vita megoldásához. Így tehát eh, az irányelv első cikkében arról van szó, hogy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek az alternatív vita rendezés felé adnak ösztönzést, tehát a közvetítést alkalmazását ösztönzik. Meg kell könnyíteni a peren kívüli eljárásokat, rendszereket, ugyanis ezzel egyszerűbb és hatékonyabbá válhat a bíróságok működése is. A szabadság, igazság, jog érvényes térségében és jogállamiságot erősítve ez is egy fontos segítséget jelenthet. Ahogyan a raportőr is elmondta, nagyon fontos, hogy tudatosítsuk az emberekben, a közvéleményben, hogy mik ennek a rendszernek az előnyei. Ezért fordulok a bizottsághoz és a biztos asszonyhoz, nyújtsanak be jogalkotási lagas javaslatot minél előbb az ADR-re, az alternatív vitarendezésre vonatkozóan. Köszönöm, Rakel úr. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Geringer asszony. Két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mediáció, a közvetítés csak akkor lehet hatékony, hogyha a tagállamok nemzeti szinten elfogadnak megfelelő jogszabályokat és erről értesítik az Európai Bizottságot. Eddig ugyanis a közvetítésre vonatkozó irányelvet nem ültették át, és nem alkalmazták teljesen a tagállamok, pedig ide júliusban lejárt a határidő. A vita rendezésnek ez a módja egy nagyon hatékony eszköz, és olcsó. A bizottság által végzett kutatások rávilágítottak arra, hogy a közvetítésre fordított idő 334-400 napot tesz ki átlagosan, és 13 fél ezer euró az átlagköltség. A nemzeti rendszerünkben 2005-ben mi már beemeltük a közvetítés lehetőségét, a polgári törvénykönyvünk is tartalmazza ezt a lehetőséget, és ez teljesen összhangban van az EU-s jogszabályjal. Sajnos Lengyelország adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a vitás ügyeknek csak nagyon kis sányadában alkalmaznak közvetítést. Polgári jogi esetekben évente 20-40 ilyen mediációs ügy van. Jobb tájékoztatásra van szükség, és meg kell reformálni ezt a rendszert, ugyanis a legtöbben nem is tudják, hogy létezik a közvetítés intézménye, ezért nem élnek vele. Ezért a tagállamokban ösztönzőket kell kidolgozni az alternatív vitarendezés elterjesztésére, hiszen ennek gazdasági előnye is vannak, tehermentesítik a bíróságokat, és kevesebb időt rabol el az emberektől. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőinek a kiváló munkához. Köszönöm szépen, Géringer asszony. Most pedig a liberálisok nevében Wallis asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Reding asszonynak is köszönettel tartozunk, kedves szavértés vezetőjét. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire jó azt látni, hogy az Európai Parlament jelentést készít egy európai jogszabály végrehajtásáról, főként egy irányelv életének eh, az életében ilyen korán, szinte egyszerre az életbe lépésével. McCarthy kolléganő kiváló munkát végzett, csak gratulálni tudok neki. A parlament valóban megmutatja, megmutatta ezzel, hogy mi történik a különböző tagállamokban, mit kell még tenni, illetve mi az, amit eddig jól csináltak a tagállamok. Én be kell, hogy valljam egyike voltam azoknak a szkeptikusoknak, akikre McCarthy asszony utalt. Nem voltam benne biztos, hogy jó ötlet egy ilyen irányelv, hiszen a zöld könyvvel kapcsolatban, amikor ezt először láttuk, nem tudtuk, hogy igazán kell-e jogszabály, eh, hiszen a sokszínűséget és a különböző kísérleti módszereket, alternatív vitarendezési eljárásokat veszélyeztetheti, amelyek már beváltak a különböző tagállamokban. Ugyanakkor a workshopon, illetve a jelentésben is kiderül, hogy eh, tévedtünk. Az irányelv valóban elérte a célját, egy olyan keretet fektetett le, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok a saját e, sokszínű rendszerüket, e, módszereiket megtalálják, tehát ez nem köti meg a tagállamok e, kezét, ez nem egy kényszerzubony, viszont jogbiztonságot garantálja. Persze nem minden tagállamban tökéletes a helyzet. A folyamat során a személyes adatok védelme, a titoktartás eh, néha problémákat okoz egyes közvetítők, mediátorok számára, mégis sokkal modernebb eh, módszer ez az igazságszolgáltatás terén, főként határokon átnyúló esetek ügyében. A mediáció, a közvetítés jóval modernebb, mint a a középkori hagyományos módszerekhez képest, amelyek most nagyon ózsdinak levultnak tűnnek, nos ugyanilyen ózsdinak tűnnek a régi úgymond pár évvel ezelőtti módszereink a mostani mediációs közvetítéses módszerekhez képest. Köszönöm. Köszönöm Wallis képviselőnek, most pedig a többi hozzászóló következik. Először Baldassar úr két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, tisztelt kollégák. A 2008 per 52-es irányelv végrehajtásának sikere rámutat arra, hogy a mediáció mindenképpen egy alternatívát jelent a hagyományos perrendezéshez képest. Ez mindenképpen lehetővé teszi a bíróságon kívüli megegyezést, és ez könnyebbé teszi a munkát. Itt a különböző statisztikák, amit a tagállamok végeztek, világosan megmutatják ezt. Vannak pénzügyi ösztönzések és jogi előírások arra, hogy a mediációt előtérbe helyezzük. Most egy néhány dologra szeretném még felhívni a figyelmet, ezek szerintem rendkívül fontosak. Érdemes ezekkel foglalkozni. Először vegyük a költségek kérdését. Nézzük meg az Egyesült Államok példáját. Ott a problémát úgy kezelték, hogy a mediációt nagyon kedvezővé teszik. Azt gondolom, hogy más lehetőségeket is vizsgálni kell ebből a szempontból. Például fel kell hívni erre a figyelmet, hogy az igénybevétel erősödjén, és az alternatív vitarendezési eljárások ismerete is jobban elterjedjen mindenekelőtt a céges világban. Ahhoz, hogy ezt elérjük, azonban azok együttműködésére is szükség van, akik az igazságszolgáltatás rendszerében dolgoznak. Nekik is fel kell fogniuk, hogy a mediáció egy pluszt jelent, ez nem konkurencia, hanem az ő tevékenységüket bizonyos mértékig elmélyíti és segíti, kiegészíti ami az irányelv átültetését, végrehajtását illeti. Ez mindenképpen helyes, amit a bizottság javasol itt az ADR-ekkel kapcsolatban. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mediáció egy kiegészítő jellegű fellépés, tehát a többi lehetőséget erősíti és egészíti ki a kollektív vitarendezési módszerek is megvannak, különböző szerződéses módokon, például egy kollektív fellépés mindenképpen jelent, lehetőséget teremt a

közleményét amelyet eh, two thousand and thirteen ra gért. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. annak a biztostása hogy az emberek könnyebben hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz a eh, szabadság eh, a jog érvényesülésének a térségében alapvető fontosságú de azért az igazságszolgáltatás marad a döntő tényező. A közvetítésre vonatkozó irányelv mérföldkövet jelent. Most már az EU-ban minden bírónak lehetősége van arra, hogy az eljárás minden szakaszában gondoskodjon arról, hogy két vitába van adott fél a mediátor segítségével saját akaratából törekedjen a vita békés rendezésére. Az irányelv átültetésével kapcsolatban fontos kérdés az elévülés kérdése. És fontos, hogy végrehajtató közokirat is megszülessen. A polgárok bizalmát kell mindenképpen erősíteni a rendszerbe. A határidő lejárta után a legtöbb tagállam bejelentette, hogy átültették az irányelvet, de nem elég az átültetés. Fontos az, hogy hogyan történik az átültetés. Kell konzultálni a felekkel, hogy javítani lehessen még a gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tain asszony, Angelili asszony, két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a felvégzett munkáért. Egy kapcsolódó témának voltam az előadója, ezért jó volt azt látni, hogy a 14-es cikk eh, bekerült a szövegbe, mi szerint eh, felek gyakran nyitottak a másik fél álláspontjának a figyelmevételére, figyelembevételére a mediációban, főként gyermekeket érintő családjogi ügyekben, amelyről az én eh, szövegem, jelentésem készült, és nagyon sokszor eh, a családjogi ügyekben főként a, a bírósági ügy elkezdődése előtt már megoldható. Nem húzódik el egy peres eljárás, hanem rendezhetik egymás közt e, a vitás felek. Remélhetőleg ez a gyakorlat a legnagyobb mértékben kiterjeszthető családjogi ügyekre. Európában, ahogy Vivian Redding is említette, egyre több vegyes házasság e, születik az Európai Unióban, több mint 350 ezer határon átnyúló házasság köttetik minden évben, és, ennek, és kb. 170 ezer há, ilyen házasságot mondanak fel évente. Emiatt igen gyakran a gyermekek elhelyezéséről szóló a perek, ha több ország igazságszolgáltatását érintik ki, ezek különösen elhúzódnak, és a gyermekfelügyelet jogáért harcoló szülők igen gyakran a gyermeket jogtalanul viszik magukkal egy másik országba. Pontosan erről szólt a kiskorúakra vonatkozóan az én jelentésem. Azonban a mediációval, a közvetítéssel tudjuk azt biztosítani, hogy a szülők ezt erőszakos, jogtalan módszerek nélkül megoldják ezt a problémát, és a gyermekek vállás esetén elszenvedett nehézségeit is minimálisra csökkenthetik, hiszen nem kell évekig várniuk, hogy eldől, hogy melyik szülőhöz kerüljenek. Köszönöm szépen, Angelili asszony Flaszak úr. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim. Meggyőződésem, hogy a mediáció és más alternatív vitarendezési eljárások roppant hasznosak. Jól ismerjük az előnyeit. Szeretném hangsúlyozni a mediáció talán legfontosabb előnyét, mindkét fél által elfogadható megoldásra juthatnak a bíróság bevonása nélkül. Azonban vannak ennek hátrányai is. Önkéntes jellegű, ez az egyik legjellemzőbb dolog a mediációval kapcsolatban. Így nehéz kötelezni arra a feleket, hogy mediációnak alávessék magukat. Négy évig tárgyalta a parlament, a tanács és a bizottság a polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó jogszabályt. Ez az irányelv nem kívánja harmonizálni a mediáció gyakorlatát az Európai Unióban, csak az alapszabályokat kívánja lefektetni. A tagállamokra közvetett vagy közvetlen nyomást eh, gyakorolunk, eh, hogy vezessenek be mediációs szabályokat, ha még nem léteznek. Az ötös cikk a kötelező mediáció intézményét is bevezeti, amely igen eh, komoly ellentétben van a mediáció alap természetével, mi szerint ez önkéntes. Még egyszer mondom, tehát a mediációnak vannak előnyei és hátrányai is. Fontos, hogy a tagállamok mindegyike átültesse nemzeti jogba ezt. Kilenc tagállam, beleértve az én az cseh országot, még nem tette ezt meg. Miért van ez? Kérdem én. A Csehországban működő mediációs rendszerben a közvetítők, a mediátorok vállalkozókként működnek, a cseh parlamentben e, vitát folytattak e, erről a mediációs törvényről, de nem sikerült megállapodásra jutniuk. A nem bűnügyi ügyekre vonatkozóan sikerült e, részleges megoldást találni, azonban vannak olyan szabályok, amelyek a mediátorok, a közvetítők képzettségére vonatkoznak, illetve a mediáció színvonalát kívánják garantálni. Tehát van még mit tennünk, dolgoznunk kell még ezen a Csehországban. A kérdés csak az, hogy valóban szükség van arra, hogy ekkora nyomás eh, gyakoroljunk egy tagállamra, hogy fogadjon egy törvény, miközben a mediáció az önkéntes módon már működik Csehországban. Köszönöm szépen, azt hiszem túllépte az idejét. A következő hozzászólókat arra kérem tartsák be, az időt, mert különben a napi rendünk veszélybe kerül. Most pedig a KGI eljárás következik. Három jelentkezünk van pillanatnyilag, mindenkinek egy perc jut. Jakolin úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Kétségünk sem lehet afelől, hogy az, amiről Reding asszony beszélt, minden bizonyal helyes. Ez valóban így van. Tényleg több tagállam még nem ültette át megfelelően az irányelvet, és ezért kilenc ország ellen elindult a szerződésszegés miatti eljárás. Európában az egységes belső piacon nagyon fontos az, hogy egységesek legyen a jogszabályok is Fontosak a célkitűzéseink, fontos az, hogy megvalósuljanak a célkitűzéseink, de nem szabad megfeledkeznünk a költségekről sem, ugyanis nagyon gyakran eh, kaotikus helyzetek eh, alakulnak ki, és vannak olyan helyzetek is, amikor eh, nincs lehetőség a közvetítésre. Lényeges az is, hogy a mediátor kiváló felkészültségű legyen ugyanis ha ilyen kismértékben igénylik, veszik igénybe az emberek a mediációt, akkor ennek valószínűleg számos oka van, nem megfelelő az ismert tétele. A polgári jogi eljárásokban a közvetítés egy nagyon fontos eszköz lehet, különösen családjogi kérdésekben, kiskorúak ügyében. Köszönöm szépen, kedves kollega. Páska úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az alternatív vita rendezés polgári és kereskedelmi jogi kérdésekben a 2852 es e, irányelvvel lehetővé vált. Nagyon fontos lenne a bíróságok terhelyének a csökkentése. Azokban az országokban, ahol elterjedt az ADR, ez, ez mégis történt, tehermentes, és itt lehet a bíróságokat. Az a tény, hogy a mediáció, a közvetítés révén tulajdonképpen ugyanolyan megoldás születik, mint hogyha egy bíróságítélet születik, ezzel nagyon vonzóvá teheti a felek számára a közvetítést. Nagyon jó lehetőséget nyújt ez, és emiatt várhatjuk azt, hogy jobban elterjed a jövőben a közvetítés intézménye. Mellett világosan meg kell határoznunk azt is, hogy mennyire fontos a mediátorok megfelelő szakmai felkészítése, és ehhez font, szükséges egy európai akkreditációs rendszer. Köszönöm szépen. Bronz úr. Köszönöm. Nagyon fontos, hogy a polgári vitás ügyekben legyen egy ilyen eszköz. Én nagyon érzékeny vagyok a költségekre, és ezért nem szabad a visszaéléseket megengedni. Azért még ha születik is egy EU irányelv, a tagállamok anyagi joga és eljárás joga továbbra is mérvadó az választott bíróság és a mediáció között különbséget kell tenni. A mediáció lehet, hogy csak megkönnyíti a rendezést, a vita rendezést, a választott bírósági döntés viszont kötelező. Azért családjogi és tartásdi ügyekben szerintem azért lehet alkalmazni a mediációt. Ugyanis ilyen esetekben nagyon szeretnék a felek is, hogy végés ügyön szülessen a megegyezés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel vége a hozzászólások sorának. Reding asszonyi a szó a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen a kiváló munkát az előadónak, az objektív és konstruktív vitát is köszönöm, amelyre sor került a mai plenárison. A mediáció, ebben egyetértünk, kiváló példáját adja korszerű igazságszolgáltatásnak ez nem kényszerzúbony, amiről itt beszélünk a tagállamok számára, hanem egy keretet biztosít, amelyen belül rendszereiket fejleszthetik tovább. De nagyon fontos a határokon átnyúló esetek bonyolultságát tekintve, hogy ilyenre sor kerüljön. Így tudunk európai ügyeket intézni. A mediáció rendkívül fontos a felek számára is, hiszen ez egy win-win helyzetet eredményez mindenkinek jó, hiszen nem húzódnak el a bírósági eljárások. Már többször elhangzott itt a teremben is családügyekben mennyire fontos ez. Amire törekednünk kell, hogy tájékoztassuk az embereket, hogy tényleg tudják, van lehetőség mediációra, és hogy képezzük a mediátorokat, hogy hatékonyan tudják végezni a mediációt a különböző felek között. Voltak kérdések, elnök asszony, az alternatív vitarendezés kérdésében, az ADR-t tekintve szeretnék tájékoztatni, hogy 2011 márciusában egy közvitára került sor, egy konzultációra került sor a kereskedelmi tranzakciók területén, és komoly támogatást kaptunk a legtöbb ADR rendszer ügyében a fogyasztóvédelem területén is és az online vitarendezésben is fontos szerephez juthat ez. Reakcióként Dali kollégám évvégig előkészít egy jogalkotói javaslatot az ADR tekintetében a B2C területen, és a digitális agenda kérdésében 2012-ben végzik el ugyanezt. Egy online ADR születik majd, és a szolgálataim megvizsgálják a B2B, a business to business területen az alternatív megoldásokat, és tervezünk ezen a területen 2012-ben egy jogalkotást. Nagyon komoly érdeklődés mutatkozik itt a családi ügyek iránt, ezért szeretném elmondani, hogy follow-upként a családi ügyek mediációja miniszteri konferencia után 2010. decemberében a belga elnökség tartotta ezt a konferenciát. Egy tanácsi vitán végül is létrejött egy munkacsoport a családi mediáció területén. Vagyis látszik, komolyan veszük az ügyeket, szeretnénk ezt a dolgot fellendíteni, mert a gyerekek szempontjából a mediáció mindenképpen jobb megoldás, mint egy bírósági eljárás. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos asszony. Most pedig az előadó következik két percben. I want to thank my colleague. Köszönöm, köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket. Bronz úrnak válaszolva, eh, világos, hogy ennek fogalma sincs arról, hogy eh, hány ilyen ügy van Európában, amely pénz és időpocséklás nem más és a célunk az, hogy az uniós irányelvek szolgálják az embereket. Talán olyan brit mediátorokkal kapcsolatba hozom önt, aki majd megértetik önnel, hogy mennyire fontos és hasznos ez. Reding asszonyhoz fordulva azt kell mondjam, hogy várjuk az alternatív rendezési eljárásokkal kapcsolatos bizottsági javaslatot, illetve a, ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos jelentésüket. Wallis asszony mondta, mi szerint fenn kell tartani a tagállamok közötti különbséget, a sokszínűséget, ezért, ezzel egyetértek, ezért az irányelv tervezetet, illetve a e, közleményt is kérem úgy fogalmazzák meg, hogy a a gyakorló mediátorokkal egyeztessenek, hiszen ők tudják, hogy milyen egy hasznos jogszabály ezen a téren, amely azt hiszem az igazság szolgáltatást javítja Európában majd. Köszönöm szépen az előadónak, még rövid is volt az utolsó hozzászólásával, ezzel vége a vitának. 11.30-kor kerül sor a szavazásra az irányelvről, pontosabban szólva a jelentésről szavazunk.